elérhető technikára hivatkozni téves, mi többet csak támogatja a versenyt. Köszönöm szépen. Önnek is köszönetet mondok. Megköszönöm kitűnő munkáját. Holnap délben szavazunk erről a témáról. Következő napirendi pontunk, ami egyébként az utolsó napirendi pontunk, és talán nem is napi, hanem éjszakai pontról van szó a HASZ jelentés a fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei címet viseli. Megköszönöm Hászi asszonynak, hogy ezt a témát életre keltette, mert az eredeti jelentéstevő Lukász asszony immáron nem európai parlamenti képviselő, hanem hazájában parlamenti képviselő. Most a Jelentéstevőnek adom meg a szót négy percre. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani az eredeti jelentéstevőnek, Caroline Lucasnak, illetve hálával tartozom az árnyék jelentéstevőknek a többi frakcióból. Nagyon jó volt velük együttműködni. Spanyolország a tanácsban vezette a tárgyalásokat, kiválóan végezték ők is ezt a munkát, és a bizottság is sokat segített. Az eredeti álláspontjukon, álláspontján a tanács nagyon sokat változtatott, és így jöhetett létre az, hogy az Európai Unió már nem nyitja meg piacait az illegálisan kitermett fa, fa termékeknek. Egyetemű tiltásról van tehát szó. azokra vonatkozik ez, akik piacra bocsátják ezt a terméket. A forgalmazóknak bizonyítani kell, hogy kitől szerezték be a fa terméket, a fát vagy fa terméket, illetve kinek adták tovább. Ez kiválóan alkalmas ez a rendszer arra, hogy nyomon követhessük a fa és fa termékek útját. Annak semmi értelme nem lenne, hogyha a tiltást csak az első elemre használnánk, így az egész világosan nyomon követhető. Mindenkinek lesz tehát felelőssége, hogyha illegális fa vagy fa termék kerül az EU-ba, akkor tudni fogjuk, hogy kik a felelősség. Nagyon fontos az, hogy megfelelő helye legyen ennek a jogszabálynak. Az illegális fakitermelést nagyon komolyan kell kezelni büntetként, és mindenképpen szankcionálni kell. Az elhanyagolható kockázat kérdésében meg kell vizsgálni azt, hogy mennyivel változott a helyzet a jelenlegi jogszabályhoz képest a kocka, nulla kockázat nem létezik. Ott van például a génmódosított élelmiszerek, a, az élelmiszer higiénia, a peszticidek, a kozmetikumok kérdése. Nulla kockázat itt nincsen. Ha a parlament elfogadja az elhanyagolható kockázat tényét, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy a nulla kockázatot fogadjuk el. Szeretném még szeretnék még egy dolgot megelőíteni. A nyomtatott termékek nem szerepelnek itt. Ez azt hiszem, hogy egyfajta joghézagot, joghézagot jelent. Mi a helyzet például azokkal a termékekkel, nyomtatott termékekkel, amelyeket Kínában vagy Törökországban állítanak elő? az illegális fakitermelés rendkívül rossz hatással van a biodiverzitásra, és a légkörre is rossz, rossz hatással van. Az Európai Unió már évek óta azt vallja, hogy föl kell lépnünk az illegális fakitermelés ellen, ugyanakkor mi vagyunk a legnagyobb befogadó piac. Nagyon sok erdő elpusztult az illegális fakitermelés hatása következtében. Most a mostani lépésük azt hiszem, hogy rendkívül jelentős, jelentőségű. Talán ez az EU-s megoldás az egész bolygó létét segíti. Mindennek az lesz a hatása, hogy az illegális fakitermelést megpróbáljuk megakadályozni. Elnök, köszönöm szépen, Haszi asszony. Most Potocsnyik úr következik. Kérem, hogy a bizottság nevében reagáljon az elhangzottakra. Honorable members. Elnök úr, képviselők, az Európai Parlament és a két jelentéstevő asszony, Karoli Lukasz, Szadú Haszi, valamint a árnyék jelentéstevők elkötelezettek a munkában, és így jött létre ez a kompromisszumos szöveg. Az erdők nagyon nagy jelentőséggel bírnak az globális éghajlat megőrzésében és a víz ciklus működtetésében. Sehol sem világosabb a fenntartható fejlődéshez való viszonyunk, mint az erdőkhöz való viszonyunkban. Ezért az erdők gazdasági és szociális értéke hatalmas. A saját hazámból tudom ezt, ahol a területünk majdnem 60%-át erdők borítják a fejlődés, fejlődő országokban az erdők nem csak um, munkahelyet teremtenek, hanem um, gyógyszereket um, vagy um, lakó otthont is teremtenek sok millió ember számára. Az önök második olvasatos um, szövegváltozata világos üzenetet küld ki a világnak, jelesül, hogy az Európai Unió nem fogadja el az illegálisan kitermelt fát. A kérdés abban rejlik, hogyan tudjuk megállapítani, hogy illegálisan került a kitermelésre a fa. Hiszen uh, itt, uh, itt az EU piacát szabályozzuk, és az EU természetesen olyan országokkal fog együttműködni, akik a FLECT, tehát az önkéntes együttműködési megállapodás keretén belül igyekszenek majd erdész erdőgazdaságokat szigorítani azok száma, hogyha valaki azt mondja, hogy az európai erdőtulajdonosokat túl nehéz helyzetbe hozza ez a szöveg, annak azt válaszolhatom. Elegendő rugalmasságot tartalmaz ez a szöveg. Tisztelt képviselők, úgy gondolom, hogy eh, megérdemli támogatásukat ez a szöveg. Én mindenképpen támogatom. Köszönöm. Köszönöm. Most a frakciók nevében felszólaló képviselőket fogjuk meghallgatni. Először két percre Fjellner úrnak adom meg a szót a néppárt képviseletében. Talman, till börja med skulle tacka fru Hassi och de andra. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni Hassi asszony nagyszerű munkáját. Hosszú idővel ezelőtt kezdtük el ezt a munkát, és régen már azt mondtuk, hogy jó együttműködésre van szükség közöttünk. És köszönöm hogy az elnök is felvetette ezeket a kérdéseket, de van három kérdésünk. A fa egy csodálatos, megbízható, megújuló anyag. Eredetileg úgy tűnt, hogy ezzel a szöveggel több problémánk lesz, hiszen úgy tűnt, hogy prejudikálni akarjuk ezzel a szöveggel a fát, nehezebb helyzetbe akarjuk hozni az acél, a fém vagy a műanyaggal szemben, de szerencsére ez nem történt meg. Másrészt természetesen minden szabálynak végrehajthatónak kell lennie. Nem elegendő az, hogyha itt szép szövegeket fogadunk el, ezeket valósággal kell megtölteni, biztosítani kell, hogy valóban tudhassuk, honnan származik a fa, illetve honnan származnak a feldolgozott termékekben lévő rostok. A rostok. Harmadsorra van, pedig nagyon fontos, hogy egyetlen joghatóságot se alkalmazzanak arra, hogy kereskedelmi akadályokat építsenek föl. Biztosítani kell tehát, hogy tovább tudjunk exportálni, importálni, kereskedni, kereskedni a világban, de úgy, hogy teljesítjük ezeket a szabályokat. Sok év munka után arra meggyőződésre jutottam, hogy ez a javaslat az elérhető legjobb megoldást jelenti, és úgy gondolom, hogy hálásak lehetünk a jelentéstevőnek. Végezetül pedig azon kollégák, azon, arra emlékeztetem a kollégákat, hogy ha a fával tovább akarunk kereskedni, akkor biztosítani kell, hogy ne vágják ki a fákat illegálisan, és fel kell lépni a korrupció és a bűnözés ellen is ezen a területen is. Köszönöm, Fjellner úr. Most három percre Arsenis úrnak adom meg a szót a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Véleményem szerint ez egy nagyon megindító pillanat most, hogy sor kerülhetett erre a vitára mai napon, illetve holnap szavazni fogunk erről. Barátaimra néztek, nézek, akikkel együtt harcoltunk azért, hogy ez létrejöhessen és megvalósulhasson. Ezen kérdéssel kapcsolatban a tanács a parlament mellé állt. Az ezzel kapcsolatos jogszabályok nagyon fontosak az európai fogyasztók és az európai előállítók számára. Az eddigiekben az európai fogyasztók nem tudták, hogy olyan fát vásárolnak-e, amely illegálisan került Európába, illetve illegálisan termelték -e ki. Nagyon komoly harc volt a háttérben a legális és az illegális fakitermelők között. Az Európai Parlament a tanácsal válvetve olyan, olyan valamit ért el kemény munkával, aminek már sokkal korábban meg kellett volna történnie. Arról van szó, hogy az illegális fakitermelést nevén nevezzük Európában. Tehát törvénytelenek nyilvánítjuk ezt. Ezen jogszabály megszületésével illetve annak végrehajtásával és azzal, hogy egyáltalán megvizsgáljuk a fa termékek piacát, mindenképpen nagy előrelépést teszünk. Véleményem szerint nem csak arra van szükség, hogy az illegális fakitermelést megállítsuk, hanem arra is, hogy a biodiverzitás ügyét felkaroljuk. Néhány olyan dologra utalnék most, amelyre, amelyet a tanács nem fogadott el, de véleményem szerint nagyon fontosak, illetve magától értetődőek lennének. A tanács például nem vette azt figyelembe, hogy az illegálisan kitermelt fatermékek piacra helyezése környezetvédelmi bűncselekménynek számít. A tanács tehát kitartott az elhanyagolható kockázat mellett, ez egyfajta joghézagot tesz lehetővé. Egyfajta kiskaput nyit. A jogszabály célja, hogy védje az európai term- termelőket és fogyasztókat, megvédi őket az Európai Unión kívülről, vagy kívül jelentkező tisztességtelen verseny ellen. Remélem, hogy a fennmaradó problémákat sikerül megoldani. Elnök, köszönöm szépen. Most két percre a liberálisak nevében Gerbrandi úrnak adom meg a szót. Voorzitter, Köszönöm, elnök úr. Ön előtte egy boldog ember áll, nem csak amiatt, mert Uruguayt az elődöntőben megverte Hollandia, hanem amiatt is, mert most egy nagyon határozott jelzést küldünk az egész világnak. 500 millió európai nem akarja az illegális fakitermelésből származó termékeket felhasználni. És akik ezt mégis megpróbálják, azokat megbüntetjük. Ez egy nagyon fontos jelzés az Európai Unió részéről. Nem szabad alulbecsülnünk az üzenet jelentőségét, ugyanis a fakitermelés, még a legális is, de különösen az illegális sok problémát jelent ha most az Európai Unió határozott módon a 500 millió fogyasztó erejével, ami a legnagyobb hatalmat jelenti, lép fel, akkor látnunk kell azt is, hogy ezt a határozott üzenetet csak az Európai Parlament tette lehetővé, mert a tanács bátortalan lépéseket tett, és a parlament nyomására született meg ez a, a demokráciának ez a nagy győzelme. A belga elnökség sajnos nincs jelen, de sokat dolgoztak annak érdekében, hogy a tanácsban megkapja a többséget az illegális faimport tilalma hogy most megfelelő módon alkalmazok is majd a rendeletet, ez lesz a kulcsa a sikernek, a rendelet sikerének. Mert most, ha nem fogjuk hatékonyan betartani, akkor sajnos ez papírtigris marad. És végül elnök úr Satu Hassinak és elődjének, Lukász asszonynak szeretném megköszönni a kiváló együttműködést, és ugyanez vonatkozik az árnyékjelentéstevőkre is. Azt hiszem példaszerű volt az, hogy a parlament hogyan tud működni, és a demokratikus erejét hogyan tudja kifejezésre juttatni. Köszönöm. Gracias, kolléga. Y ahora un minuto Kedves kollégák, most Judy Gilling, Judy Gilling következik az ECR frakció nevében teszi mindezt. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is gratulálni szeretnék Szadó Haszének, aki nagyon kompetensen vette át a doszi stafétabotját. Nagy öröm volt veled együtt dolgozni. Örülök annak, hogy sikerült megállapodásra jutni, és részt vehettem ezen tárgyalások során. Megállapodások igyekszenek a biológiai sokszínűség elvét érvényesíteni, ugyanakkor elég rugalmasak ahhoz, hogy ne terheljék túl a kereskedőket. Nagy sikert értünk el épp ezen a területen, és nagy öröm, hogy sikerült ilyen megállapodásra jutni. Ha együttműködünk, mindig sikerül. Üdvözlöm a pozitív mellékhatásokat is, Jan beszélt erről, az egyik mellékhatás az ilyen dosszié végigvitelének mellékhatása az, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét. Az Egyesült Királyságban a, nem csak a zöld környezetvédelmi csoportok figyelmének homlokterébe került ez a kérdés, hanem szélesebb társadalom figyelmébe is, és eh, számomra például, mint új európai parlamenti képviselő számára ez új tapasztalat volt, hogy milyen széleskörű figyelem és támogatás követi ezt a munkát, melyet mi itt az Európai Parlamentben végzünk. Köszönöm szépen mindenkinek a mutat és köszönöm Száténak eh, valóban eh, egy eh, nevelődési folyamat volt vele együtt dolgozhatnom. Köszönöm szépen, Görling asszony. Most Marisa Matias következik a GUE frakció nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Meg szeretném köszönni én is a jelentéstevőnek ezt a kitűnő munkát. Tudjuk, hogy a világ egyik legnagyobb szociális és környezetvédelmi problémáját az illegális fajkitermelés jelzi, jelenti, 30 a világméretű széndiokszid kibocsátás 20% az illegális fakitermelésből származik a az erdők kipusztítása felel a szélsőséges klímaváltozásért, az elsivatagosodásért a világ több pontján. Az egész emberiséget veszélyezteti, tehát eh, az erdők ilyetén való eltűnte, de tehetünk valamit. Vannak ugye azok a szociális közösségek is, akik eh, ennek az egzisztenciája az erdőktől függ, őket is meg kell védenünk. Mindent meg kell tenni, hogy a benszülött vagy indigéne népeket is megvédjük. Szociális egyenlőségre van szükség. Ezért az illegális fakitermelés ellen kell fellépnünk, pedig a becslések alapján a kereskedelemben lévő fatermékek 20-40%-a ilyen kitermelésből származik. Fentartható fa gazdálkodást akarunk biztosítani. Nem elegendő szép szavakat csiszolni, papírokat írogatni, hanem valóban a parlamentnek teljes súlyával és tekintélyével kell latba vetnie magát nem elegendő a szép cél, hatékony eszközökre van szükség, többek között szankciókra is, amelyek három részből kell, hogy álljanak. Egyrészt a gazdasági hasznot kell elvonni, különösen, hogyha visszaeső az elkövető, másodszorban az envedélyek, engedélyeket kell visszavonni, hogyha valaki törvényellenesen kereskedik hogyha valaki kereskedik ezekkel a termékekkel, akkor felelősséggel bír, és kell, hogy bírjon. A megfelelő óvatossági kötelmeknek meg kell, hogy feleljen az, aki forgalomba bocsátja először, bocsátja az EU piacára ezeket a fa termékeket. Információval kell ellátni a fogyasztókat a fa helye tekintetében, és úgy gondolom, hogy információra van szükség a tekintetben, hogy megves, dönthessünk arról, hogy megveszünk-e vagy nem. Köszönöm szépen, és most Rosbach asszony kapja meg az EFD nevében a szót. Köszönöm szépen. Csak nagyon gyorsan, elnök úr. Egy nagyon bonyolult kérdésről beszélünk, és csak néhány részletét szeretném most ennek felemlegetni a biológiai sokszínűség elpusztítása, az illegális fakitermelés, az erdő kivágása révén valóban olyan súlyos problémát jelent. Viszont a legálisan kitermelt fával kapcsolatban könnyen tudunk információt kapni a származásról, és ezt mindenképpen fel kell tüntetni a címkén. Az egész láncra gondolva, mennyire reális a szállítási lánc, melyik pontján tudunk valóban ellenőrizni, még a bútorok esetében, hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy ezt esetleg reciklált fából állították elő. Az európai vállalatok nem lesznek versenyképesek a világpiacon, hogyha ilyen lesz az ellenőrzés, és az európai standardok túl szigorúak lesznek, ezt meg kell akadályoznunk. Önök, köszönöm szépen. Rosbach úr, és egy percben Peitikainen asszony kap szót. Nagyon fontos lépést teszünk most a fenntartható az alapanyagok fenntartható felhasználása, a környezetvédelem, a biológiai sokszínűség felé, illetve az emberek és állatok környezeti minőségének a javítása felé. Az Európai Unió most demonstrálja, hogy a saját jogszabályaival sok minden elérhető, például az ökodizájn jogszabály is jó példa volt. A jelentés tevő kitér számos problémára és kompromisszumokra törekedett. Viszont maradt néhány komoly hiányosság, joghézak. Például az a tény, hogy a környezetvédelmi bűncselekmények irányelv ez nem teremtette meg a kapcsolatot. Azt kérem a bizottságtól, hogy minél gyorsabban terjesszem be egy erre vonatkozó jogalkotási javaslatot is. Azután az újrafeldolgozott termélek kimaradtak az irányelvből, és a jövőben ezeket bele kell venni az irányelvbe. Most Linda McEwen képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon későre jár, kedves kollégák! De ez ne terelje el figyelmünket arról, hogy ez a hét legfontosabb szavazása lesz majd. Az alapján mondom ezt, hogy hány levelet kaptam erről. Egy online petíció pár órával ezelőtt 125 ezer, 125 ezeret ír, ír, írtak alá, és percről percre nő az aláírók száma. A bizottság említette, hogy milliók számára fontos ez, a, ez az irányelv, a szegények számára, akiknek a megélhetését veszélybe sodorja az illegális fakitermelés. Minden illegálisan kitermelt fa a ö, adott ország GDP-jét csökkenti. A libériai ö, polgárháborút leginkább az illegális fakitermelés finanszírozza. Ugyanez mondható el Kambodzsáról is. Mindenképpen a demokrácia ellensége az illegális fakitermelés, és a számítások szerint Kínába több mint 15 tonna illegálisan kitermelt fa érkezik percente, percenként. Sok millió dollárt veszítenek el a világ kormányai adóbevételben. Indonéziában két millió dollárról van például szó, ez százezer millió embert, emberek az egészségügyi ellátását biztosította volna. Amit ma teszünk, ez egyfajta első lépés, nem tökéletes ez a lépés, de sokkal jobb helyzetet értünk el, mint a, az eredeti tervek, amelyek önkéntes ségről beszéltek. Megköszönöm a spanyol elnökségnek, hogy felkarolt ezt a kérdést, Hillary Brandet, a angol miniszternek, minisztert is, miniszternek is hálával tartozom, hiszen ő is szíven viselte ezt. Szatu Hassi és az árnyék jelentéstevők kiváló munkát végeztek, a lakosságot továbbra, továbbra is tájékoztatni kell a helyzetről, fel kell világosítani őket, és remélem, hogy ezen fontos jogszabályjal kapcsolatban sokat érünk majd el. Elnök, köszönöm szépen, Linda. Chris Davis következik, másfél percre. Forests. Az erdők pusztulnak. Időnként kormányzati segítséggel, gyakran illegális tevékenység révén. A kábítószer kereskedelem és az illegális fa kitermelés olyan hatalmas jövedelmeket termel, amely korruptá tesz számos kormányt. Öt évvel ezelőtt Louis Michelhez mentem el, aki akkor biztos volt, és azt mondtam, hogy egy ilyen intézkedésre van szükség. Neki tetszett a dolog, de az ügyvédjei, a szolgálat azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Nos, ez, egy, ez önnek is szól, biztos úr, hogy ha a jogászai azt mondják, hogy ezt nem lehet megcsinálni, cserélje ki a jogászait, mert most bebizonyítottuk, hogy ezt igenis meg lehet csinálni, ez jó hír, nagyon fontos intézkedés lesz. Az irányelv követelményei kimondják, hogy a tagállamoknak jogérvényesítési rendszereket kell, be, kell kialakítaniuk, amelyek hatékonyak, elrettentők és arányosak egyszerre. Mit jelent ez? Mit mond Szlovénia például? Az illegálisan importált fa esetében tíz év börtönbüntetést vetnek ki. Az angolok pedig azt mondják, hogy jaj, dá, dá. Hogyan lehetne az egész Európai Unióban egységes szankciós mechanizmusokat kialakítani? Én mondok egy, van egy ötletem. Tegye közzé az egyes tagállamok által foganatosított büntetések részleteit. Name and shame. Nevezzük meg, hogy szégyeljék magukat. Ezt korábban soha nem tettük meg. Biztos úr, újra és újra ezeket a szavakat mondom, arányos, hatékony és elrettentő. Legyen ön az első biztos, aki ezeket a szavakat érvényesíti a gyakorlatban is. Köszönöm szépen, most másfél percre Krámer úrnak adom meg a szót. Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt majd jó törvényt alkotunk, helyes és jó az, hogy megakadályozzuk az illegális fa piacra jutatását itt a belső piacon. De mint minden környezetvédelmi törvény esetében itt is igaz az, hogy ne csak azt írjuk fel a papírra, amit szeretnénk, hanem nézzük meg, hogy amit papírra vetünk törvényként, az végül a gyakorlatban megvalósítható-e. Ezért helyes, hogy kompromisszumra törekedjünk. És csak az első pont esetében az első piacra jutatásnál alkalmazzuk a due diligence, a kellő gondosság elvét. Túl bürokrat demokratikus lenne, hogyha az egész szállítási lánc minden eleménél a származási igazolást kérnénk. És nem reális az sem, hogy a, az erdőtől kezdve a bútor gyárig újra és újra különböző igazolásokat, számlákat kelljen gyűjteni. Ez borzasztóan egy bürokráciát eredményezne, és éppen ezért ehelyett mértékletességre van szükség, egyensúlyra van szüksége. Satu Hassi az előbb azt mondta, hogy egy nulla kockázat politikára van szükség. Ez nem működik. Nulla kockázat olyan nincs, ez lehetetlen, ez bürokrácia az Ez is új kockázatokat. Ezért figyeljünk arra, hogy kiegyensúlyozott és megvalósítható, végrehajtható törvényeket alkossunk. Ez a kompromisszum jó, és holnap szerintem széles többség ezt megszavazza. Köszönöm szépen, kedves kollega! Manner asszony, egy perce van. Köszönöm szépen. Meg kell akadályozni az illegális fakitermelést, ebben egyetértünk. De a kompromisszumot nem tudom teljes egészében támogatni. Például a felelősségvállalás kérdésében az ellátás teljes vertikumában, minden egyes szintjén, úgy gondolom, hogy ez túlzott terhet ró az érintettekre. De biztosítani kell, hogy amikor ezt az irányelvet végrehajtják, akkor a tanúsítványokkal való ellátás rendszere élhető, végrehajtható, működhető rendszer legyen, és ki kell küszöbölni az egymást átfedő és egymásnak ellentmondó elvárásokat így sodorva még nehezebb helyzetbe a faágazat szereplőit. És nem szabad a többi anyaggal szemben nehéz helyzetbe hozni a fát magát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Haglund úrnak adom meg a szót, egy percben is ő zárja a felszólalók sorát. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagy kár, hogy egy ennyire fontos vitát ilyen későn vitatunk meg, és amiről Man- Manner kollega beszélt, ez teljesen igaz, nagyon sajnálatos, hogy ezen munka során, hogy e, gyakran elfelejtettük, hogy nekünk Európában is nagyon fontos erdészeti ágazatunk van, ahol igenis fenntarthatóan dolgoznak. És nagyon fontos, hogy az ő munkájukat ne akadályozzuk, ne veszélyeztessük. Köszönöm szépen Szadó Haszi kollégának és mindenki másnak az együttműködését, is végezetül mégiscsak egyetértek azzal, hogy az idők során a javaslat minősége jelentősen nőtt, jó kompromisszumot sikerült létrehozni és így reményeim szerint mindent megteszünk azért, hogy az illegális fakitermelést megakadályozzuk úgy, hogy a mi fenntartható és jól szervezett erdőgazdaságunkat ne veszélyeztessük ezáltal. Köszönöm, Háglund úr. A spontán hozzászólások következnek, hárman kértek szót ebben. Először Antonescu az asszonynak adom meg a szót egy percre. Mulțumesc, domnule președinte. Comerțul cu materie lemnoasă procura... Köszönöm szépen, elnök úr. A fa termékek piaca piacának terjedése mindenképpen lecsökkentette ezek árát. Nagyon fontos az, hogy a az EU ellenőrize ezt a folyamatot, ellenőrizni kell azt, hogy illegálisan kitermelt fáról van-e szó. Azonban ez nem a lehetséges megoldások legjobbika. Még ezen szabályt is meg lehet kerülni. Ezért is terjesztettem be egy módosított a szakbizottsági tárgyalásokon, mely szerint hogyha megállapításra kerül, hogy nem, a, hogy nem járt el tisztességesen, vagy nem járt el kerül tök, körültekintéssel egy importőr, akkor elveszheti felhatalmazását az importálásra. Tisztelt elnök úr, 2010 a fajta sokszínűség éve, fontos előfeltételeket kell megteremtenünk, hogy meg tudjuk őrizni a biológiai fajok sokszínűségét. Nem szabad, hogy legyen piaca az illegális fakitermelésből származó termékeknek, hiszen ez az oka a erdők pusztulásának ne felejtsük el, hogy a 20-40 százaléka a felhasznált fának illegális forrásokból származik, és a széndiokszid kibocsátás 20 százalékáért felelős az elpusztult erdőmennyiség teljesen meg kell tiltani az illegális fakitermelést, és meg kell tiltani, hogy ezek a fa termékek és az ilyen fa az Európai Unió piacára lépjen. Nagyon komolyan kell venni az erőfeszítéseket. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Elnök Pascal úr, egy percben. Kedves tisztelt biztos úr, kedves kollégák, Karolin Lukasz asszony jelentése is már nagyon jó volt, támogattuk. Nem lehetett elfogadni azt, hogy az Európai Unió néhány kormánya tétlenkedik, és nem akar határozottan fellépni az illegális fakitermelés ellen, nem, akar, nem alkalmaz büntetéseket. De hogyha kicsit részletesebben megvizsgáljuk ezt a jogszabályt, Hát nem lehetünk teljesen biztosak eh, abban, hogy eh, a kormányzatok eh, véleményét tükrözi ez, vagy pedig bizonyos esetekben bűnözői csoportok korrumpálják a kormányokat. Azt hiszem, mindennek kell tennünk azért, hogy határozottan felépjünk ezen jelenségekkel szemben, és az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Kalida. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselőjének, Potocsnik biztosnak adjuk meg a szót. Hogy reagáljon az imént hallott interpellációkra. Tessék, biztos úr! Elnök úr, hölgyeim és uraim, későre jár az idő, igyekszem rövidre fogni magamat, de nem azért, mintha ezek a kérdések nem volnának nagyon izgalmasak, hanem azért, mert kialakult a konszenzus az ülésteremben. Az erdők, az éghajlatváltozás elleni küzdelem lényegét adják, illetve a sarokkövét jelentik, és a biológiai sokféleség garant, get is garantálják. Az Európai Unióban olyan eszközök állnak majd lehetőségünkre, hogy két természeti erőforrásunk területén fellépjünk az illegális kitermelés ellen, halászat területén, ugye erről szól az illegális halászatról szóló irányelv, illetve most elfogadott jogszabályjal felléphetünk az illegális fakitermelés ellen. Persze a kihívás a végrehajtásban rejlik majd. Tehát van e áll előttünk feladat, de legalábbis nagyra értékelhetjük azt a tényt, hogy ezben a nagyon fontos dossziéban eredményre jutottunk. Egy igazi nemes javaslattal van dolgunk. Örömmel tekintek a jövőbe, Eh, amikor közösen önökkel sikerül majd élettel megtölteni a törvénybetűjét. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, köszönöm, hogy ilyen szűkszavú volt. A mai éjszakai munkánkat Hászi asszony utolsó hozzászólásával fogjuk lezárni. Tessék, Hászi asszony, öni a szó két percre. Kedves kollégák, mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt a késői órán. Hasonló helyzetben voltam én, mint amiről Chris Davis beszélt. Én a fejlesztési biztoshoz fordultam. Aki azt mondta, lehetetlen egy ilyen jogszabályt elfogadni. Nagyon örülök annak, hogy végezetül valósággá vált a lehetetlenség. A biztos maga is kidomborította az illegális fakitermelés hátrányait. Persze, többen beszéltek a bürokrácia veszélyéről, értem én ezt, de ki szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a forgalomba bocsátót termel, a forgalomba bocsátót termeli az igazi felelősség, a forgalmazó és a többi értékesítő vállán alig-alig nyugszik bürokratikus teher. A tanúsítványokat és dokumentumokat, amelyekre szükség van, amúgy is ki kell állítani és be kell szerezni a cégnek mondjuk az áfa cél áfajuk szabályoknak való megfelelés okán. Nagyon örülök, hogy a csomagolóipar vagy a bútoripar már eleve tanúsítványokat vezetett be az illegális fak termékek alkalmazása ellen, és el kell mondanom, hogy a szakszervezetek is széles körben támogatják ezt a jogszabálytervezetet, hiszen az illegális erdészeti munka a legális erdészet és a legális fakitermelés ügyét veszélyezteti. Nagyon fontos tehát, hogy a céloknak megfeleljünk, és a tagállamok mindent megtegyenek az illegális fakitermelés ellen. Köszönöm, drága hát- Heszi asszony! Ezzel a hozzászólással lezárjuk a mai vitát, holnap délben fogunk szavazni kedves kollégák! A holnapi